előterjesztéseket fognak benyújtani a Duna stratégiával kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! A szavazás holnap délben lesz erről jelentősülés. Most pedig rátérünk az utolsó jelentésre ma este. Kratza asszony jelentése. Kratza asszony az EU regionális politikájának hozzájárulása a pénzügyi és gazdasági válság leküzdéséhez, különös tekintettel a kettes célkitűzésre. A jelentéstevő aztán kapja a szót négy Επίτροπε, συνάδελφοι, ο σκοπός της έκθεσης είναι να αναδείξει τη σημασία που έχει η περιφερειακή πολιτική. Az a célja a jelentésnek, hogy megmutassuk, hogy mennyire fontosak a regionális politikák és hogyan járulhatnak hozzá a gazdasági fellendüléshez Európában, a gazdasági eh, pénzügyi válságot követően, a reálgazdaságra kihatott, kihatással lévő jelenségeket követően. Nagyon fontos tehát ez a politika növekedés szempontjából a strukturális alapok nem pusztán eszközök, amelyeket tűzoltásra lehet felhasználni idézőjelben. Ezek olyan eszközök, amelyeket ki lehet igazítani, adaptálni lehet, alkalmazni lehet az adott helyzethez. Elő lehet segíteni a zöggenőmentes gazdasági növekedést, a belső piac zöggenőmentes működését. A jelentés a kettes célkitűzésű régiókra vonatkozik. Ezek a régiók a kettes célkitűzéshez tartozóak 2000 óta ezek a régiók magas GDP-vel rendelkeztek, és viszonylag jól teljesítettek a versenyképesség, az innovációs, a kutatás területén is. A 2006-os reformat követően a kettes székítőzés régiók a versenyképességre összpontosítottak, illetve minőségi munkahelyteremtésre. Most pedig azt szeretném mondani, hogy 168 régió érintett, 168 régió van 19 tagállamban, és 314 millió lakost érint segítenek a kettes célkétűzésű régiók. Ezeket az erőfeszítéseket helyi, nemzeti és európai szinten folytatni kell. Világos az állásolásból az, hogy mi támogatni szeretnénk az Európai Unió, az Európai 2020-as stratégia regionális dimenzióját szeretnénk támogatni. Ez egy olyan prioritás, amely nem csak a regionális és szociális kohéziót segíti, hanem elősegíti a regionális versenyképességet is. Az állásfoglalás felhívja a bizottság figyelmét arra, hogy nagyobb rugalmasságot kellene tanúsítania, amikor előirányzatokat fogalmaz vagy határoz meg. Száz 17 operatív programból, a szociális alapból 13 at módosítottak, és az Európai Unió néhány tagállamában. Azért módosították ezeket a programokat, hogy a költségvetési problémákhoz, a gazdasági problémákhoz tudják igazítani. A bizottságot arra kérem, hogy támogassa a tagállamok erőfeszítéseit annak érdekében, hogy ebből a rugalmasságból minél többet ki tudjanak hozni. Alapvető javaslatunk az az, hogy támogatjuk a tanács döntését, amely arra vonatkozik, hogy növeljük az, előzetes, az előlegek kifizetését az olyan országokban, ahol több mint 10%-kal csökkent a GDP. ahol kialakult, amelyet kaptak a valuta alaptól költségvetési hiány támogatást. Szeretnénk, ha a bizottság az N plusz 2 szabálya és az N plusz 3 szabály kapcsolatban rugalmas megoldásokat találjon. A nehézségekkel küzdő országok ne veszítsék el azt a pénzt, amit kaphattak volna az Európai Uniótól. A nyolcadik kohéziós jelentés sajnálatos módon nem ad elég mennyiségi és minőségi adatot a kettes szélkötözésű régiókra vonatkozóan. Szeretnénk, ha a bizottság egy tanulmányt készítene, amelyben szerepelnének ezek az információk. Annak érdekében, hogy tudjuk, hogy hogyan kell igazodnunk, hogyan kell ezeket a meglévő eszközöket megfelelően hozzáigazítani a jelenlegi helyzethez. A valós igényekre kellene alapozni a jövőbeli pénzügyi tervet is. Egy másik kiemelt pontja a jelentésnek a következő. Amikor rendkívüli helyzetekről van szó, például a gazdasági és pénzügyi válság, akkor még inkább fontos garantálni az M plusz 2 szabály alkalmazhatóságát, figyelembe véve a kohéziós politika célkétűzéseit, és figyelembe véve a, a gazdasági folyamatok ciklikusságát figyelembe kell tehát venni, és szeretnénk kiemelni a Plus Germany Jasmine programokat. Görögországban Görögország aláírt egy megállapodás 2007-ben az Európai Beruházási Bankkal, és mindent nem olyan régen indítottak el. Tehát garantálnunk kell azt is, hogy rugalmasak vagyunk, hogy megfelelően tudjuk adaptálni az eszközöket. Köszönöm szépen, a Kelly úr egy percben. Teljes mértékben támogatom, elnök úr, az előadó javaslatait. Saját tapasztalatomban, hazámban két évvel, két héttel ezelőtt látható, hogy mennyire fontos a kettes célkitűzés finanszírozása. A régiók enélkül visszafejlődnek. Nálunk az Európai Uniótól a saját régió vállalkozói kitüntetést kapott, el, ö, finanszírozási forrásokat. Egyrészt jelentős volt maga a finanszírozás, másrészt a hatása. Inno, ö, in, vannak azonban olyanok, akik innoválnak, és vannak olyanok, akik imitálnak. Nagyon kevés innovációra alkalmas ember van, de az imitálás az jó. Azt követően, hogy ezek az innovatív projektek elindultak, akkor nem csak a saját régió, hanem meghívás alapján nagyon sok más régió is, az imitálás révén más régió is hasonló előnyökre tehet szert. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom a e régiós támogatást. Köszönöm szépen, Luhán kollega egy percben. Először is szeretnék gratulálni elnök úr az előadónak hiszen nagyon fontos nagyon, munkát végzett nagyon jól. A regionális politika szerepe a gazdaság és pénzügyi váltás leküzdésében vitathatatlan. A régiók fejlesztésének szerepe a gazdasági kohézió, szociális és regionális kohézió erősítése emellett ugyanolyan fontos az EU 2020-as stratégiájában is. A jelenlegi gazdasági válság tükrében fontos egyszerűsíteni azokat a folyamatokat, amelyek a strukturális és kohéziós alapok felhasználására irányulnak, és a rendelkezésre álló költségeket csökkenteni kell annak érdekében, hogy a munkaerőpiaci szociális kohéziós célokat elérhessük. Támogatom a gazdaság kulcsszektoraiban a a foglalkoztatást és a gazdasági és szociális kohézió garantálását, mint prioritást az Európai Unióban. Így lehet intelligens, fenntartható gazdasági növekedést elérni a tagállamokban. Köszönöm szépen, Bahián kollega, nő, Gertenbach asszony, egy percben. Biztos úr, elnök úr, szívből köszönöm, hogy ilyen későn még megadják nekem a szót. Úgy gondolom, a kohéziós politika ritkán volt olyan jelentős, mint most a válság idején. Újra meg újra a válság jele az, hogy munkahelyek és beruházások az egyes tagállamokban koncentrálódnak. Éppen most kell a kohéziós politikának, éppen ezért a régiókban erősíteni, ráfordításokat biztosítani. A régiókban minden euróra szükség van. Alsó Ausztria nevében mondhatom, amely szintén kettes célkitűzésű terület, azok az összegek, amelyek az Európai Unióból a régióba kerültek, minden egyes euró után három euró került a gazdasági vérkeringésbe. Nagyon fontos éppen ezért, hogy lehetőséget adjunk a rugalmas eh, alakításra a régiók számára. A jelentés ezért olyan fontos, mert pontosan ezt a rugalmasságot eh, eh, követeli, amely az alakításnál, illetve a felhasználásnál fontos. Köszönöm szépen, Szikerszki kollega a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Az egyik legfontosabb célkitűzése az Európai Uniónak az, hogy a gazdaság és pénzügyi válságot leküzdje. Fel kell lépnünk a strukturális problémák ellen, kell küzdeni őket, azokat, amelyek a válságból származnak, különösen a munkanélküliségre gondolok. Az Európai Bizottság számos kezdeményezést vázolt fel a növekedés érdekében nemzeti helyi szinten egyaránt az innováció támogatása, új munkahelyek teremtése, és mindez a kohéziós politika szellemében végre kell hajtani az összes olyan politikát, összes olyan projektet, amely a kohéziós politikához tartozik, és ezeket rugalmassá kell tenni. A kohéziós politiká keretében okosan kell a pénzt e, e, befektetnünk, és az integrációt mélyíteni kell, erősíteni a szolidaritást, és a belső piac megfelelő működését kell megteremteni. Nem lehet saját házunk tájával foglalkozni, hanem megfelelő mechanizmusokra van szükség, amelyek érdekében a válság nem ismételheti meg önmagát. Köszönöm szépen az utolsó hozzászóló Baseszkó asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én magam is gratulálni az előadónak a jelentéshez. Az Európai Unióban a tagállamok kormányzatai jelenleg eh, igen szigorú intézkedésekkel próbálják a gazdaságokat eh, újra elindítani. Az eddigi intézkedések mellett egyértelműen szükség van arra, hogy az európai forrásokból is eh, ráfordításokat tudjuk megvalósítani. A a kohéziós politika a versenyképesség szempontjából is nagyon fontos az európai régiók életében. Segít ahhoz, hogy a foglalkoztatást erősítse. Az Európai Uniós régiók az első célkitűzés a konvergencia alá tartoznak. A válság elleni fellépés célja az, hogy az -e megfelelő célja érdekében megfelelő hozzáférést kell biztosítani az európai alapokhoz olyan projektek számára, amelyek fellendülést okoznak. Köszönöm szépen. Sefcovics úrnak, Sefcsovics úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek a kohéziós politika szerepéről szóló jelentésért, és köszönöm az Európai Parlamentnek, Parlamentnek is azt, hogy érdeklődést mutat az intézkedések nyomon követése szempontjából. A kohéziós politikának az a célja, hogy a szociális, társadalmi, gazdasági különbségeket csökkentse azzal, hogy a változás struktúráit hozza létre. 347 milliárd eurót költöttünk 2007 és 2013 között, és ebből 200 milliárdnál is több a Lisszaboni beruházási periódus alatt lesz elköltve. A költségvetési stabilitásra szükségük van az Európai Uniós tagállamok költségvetéseinek is. Ez az anticiklikus politika nagyon hatékony és nagyon releváns eszköz az Európai Unió kezében, hogy a valós a gazdaságba, a reál gazdaságban ruházzon be. Ezért ez a politika az európai gazdasági fellendülés tervének is egy kulcsfontosságú eleme volt. Ennek a tervnek a célja, illetve az európai intézkedések célja az volt, hogy a, a válság negatív hatását ellensúlyozzák. Az Európai Bizottság ezért jogalkotási változtatásokat és célzott ajánlásokat fogalmazott meg. Ezen javaslatoknak az volt a célja, hogy a programok végrehajtását felgyorsítsuk, és a már jóváhagyott kedvezményezettek számára hatékonyabban és gyorsabban eljussassuk a finanszírozási eszközöket. Az EU-s előfinanszírozásra és egy sor egyszerűsítésre hagyatkoztunk. 2009 áprilisában léptek életbe ezek az intézkedések és a tagállamok az Európai Bizottság kommunikációja közleménye nyomán 2008. decemberében hagyták jóvá ezt a csomagot. Tehát öt hónap alatt született meg ez a jogszabályalkotási csomag, ami tökéletesen megfelel annak, hogy mennyire sürgősen kellett fellépnünk a válság hatásai ellen. Hangsúlyoznám, elnök úr, hogy ez a siker az intézményközi munka gyümölcsöző együttműködésének és minőségének volt köszönhető. Gondolok itt különösen a parlamentre, hiszen mindannyian gyorsan akartunk reagálni a politikai és a gazdasági igények miatt. Ezek az intézkedések mind pozitív lépést jelentenek, amelyek a költés, a, kifizetések és a végrehajtás felgyorsításának hatékony eszközének tűntek. Megfelelő eszközök ezek arra is, hogy a konkrét nemzeti, regionális és környezeti igényeket figyelembe tudjuk venni. Tudjuk, hogy nincsen olyan megoldás, ami, minden, ami mindenkire egyformán ráhúzható. Javítjuk továbbra is a kohéziós politika területén a végrehajtási eljárásokat, hiszen próbáljuk egyszerűsíteni a projektek előkészítését és lebonyolítását. Nem azért, hogy csak hogy a válság ellen fellépjünk, hanem annak érdekében is, hogy a jelenlegi program időszakban a gazdasági válság utáni periódusra jobban fel tudjunk készülni. Végül a fel, gazdasági felendülés terve keretében a kohéziós politikához tartozó intézkedések azt is mutatják, hogy az Európai Bizottság mennyire elkötelezett erről és ezen intézkedések sikerességéről 2010 második felében jelentést fogunk a parlamenthez benyújtani. Elnök, köszönöm szépen a lelnök úr. Holnap délben fogunk szavazni erről a jelentésről. Hölgyeim és uraim, a következő ülés holnap kedden, 2010. július 6-án 9 órától délután egyig fog tartani, majd 3 órától 7-ig, utána pedig 9-től éjfélig. A napi rendet nyilvánosságra hoztuk a, a parlament honlapján is elérhető.